Colleghi, abbiamo dei voti da fare, avete tutti... Kedves kolléganő kollégák, szavazás lesz délelőtt, mindenkinél itt van a szavazókártyája. Tudjuk, hogy a 13-as pontot elhalasztjuk, tehát akkor a Ribeiro véleményről szavazunk először. és Angelique Delay anyagáról. Akkor kezdjük az egyes kompromisszummal, szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Jó, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Kettes kompromisszumról szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. A hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumról. Mindenki szavazott? Jó. Gratulálok, 30-30. Négyes kompromisszum. A négyes kompromisszum. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Jó. A ötös kompromisszum. Megnyitom az ötös kompromisszumról a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom. a hatos kompromisszum. A hatos kompromisszumról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Ja. A hetes kompromisszum. Megnyitom a hetes kompromisszumról a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Jó. Nyolcas kompromisszum. Nyitom a szavazást a nyolcas kompromisszumról. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 16-os kapútó és mások. Tehát mellette ellene elfogadtuk. Át térünk a 18-as módosítóra mellette. 18-as Scott, Kato Brennan és többiek a második részről szavazunk, volt egy ilyen igény, tehát a 18-asról szavazunk mellette, ellene, ezt elektronikusan is ellenőrizzük, megnyitom a 18-as módosítóról a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Most Hogy is volt? 18 mellette, 19 ellene. 28-as. Mellette. Ellene. Azt mondanám, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a 28-as módosítóról. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Folytatjuk a 30-assal mellette, ellene. Elfogadtuk. 32-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 34-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, nem volt eléggé egyértelmű. Megnyitom a 35-öshöz az elektronikus szabadást. Zárom a szavazást elutasítva. 19 ellene, 36-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 37-es mellett, ellene, tartózkodás. Ez nem volt annyira egyértelmű, tehát a 37-esről szavazunk. Zárom a szavazást. Elutasítva. 38-as. Elutasítva. 44-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. A 46-os mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 47-es mellett, ellene. Tartózkodás elutasítva. 68-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 70-es mellett ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Tehát a 70-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 71-es nem, nem, erről nem kell szavazni. 72-es Nekov, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, de ezt, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 76-osról. Megnyitom a szavazást zárom, nyitva van, zárom. 19-szel elutasítva. A 79 kapútó mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a záró szavazás a módosított véleményről elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok a szerző asszonynak. Most Angelique Delae szavazását éjtjük meg, akkor szavazzunk. Un momento che c'è un cambio di segretariato. Egy pillanatot kérünk még. Pronti. Tutti. Rendben. Mindenki készen áll? Szavazzunk az versenypolitikáról szóló éves jelentésről. Mindenki készen áll a szavazáshoz? Rendben. Ötös kompromisszum az első. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Minden rendben? Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást a négyes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a hetesről a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 47-es. Mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítva. Következik az 56-os módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 8-as módosítóról, a 8-as kompromisszumról. Lezárom a szavazást, elfogadva. Következik a 64-es, mellette ellene, elutasítva. 65, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 67, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68, mellette, e, emeljék fel a kezüket, kérem, ellene, nehéz megállapítanom, úgy tűnik, hogy elutasítva, de ellenőrizzük, a 68-asról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 69. Kész felemelése mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadva. Most pedig a 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 10-es kompromisszum, megnyitom a szavazást a 10-es kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást a 11-es kompromisszumról, lezárom, elfogadva, 85-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 97 mellette, emeljék fel a kezüket, ellene, azt hiszem elutasítva. 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig következnek a preambulum bekezdések, egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas. Mellette emeljék fel a kezüket, ellene, tartózkodás, elutasítva, 9. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 11-es, emeljék fel a kezüket, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 3 kompromisszum következik, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a zárószavazás következik erről a vélemény tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Gratulálok az előadónak. Angélique, szeretnél hozzászólni? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des collègues. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik részt vettek a kompromisszum kialakításában, és a mezőgazdasági termelők nevében is örülök, mert számukra most új perspektívák nyíltak meg a mi parlamentünk, mi bizottságunk révén a egyre nehezedő verseny feltételei közepet. Köszönöm szépen, rendben. Akkor most áttérünk az utolsó napi rendi pontunkra, ami egy közös meghallgatás az Agri és a Kont bizottság részvételével. Ez egy nyilvános meghallgatás, amelynek tárgya a lidere kapcsolatos tapasztalatokról szól, és most tartunk egy kis szünetet, mert a Kont bizottság elnöke, Inge Gressle még nincs itt a teremben, őt is megvárjuk. Megvárjuk tehát a Kont elnökét, túl gyorsak voltunk, ő még nem érkezett meg.